Pan Przewodniczący! Az elnök. Uh, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Kérem foglaljanak helyet. Nagyon fontos pillanat következik most. Dear colleagues, ladies and gentlemen, dear guests. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Holnap hetedszer ö, emlékezünk meg a terrorizmus áldataira. 11. március 11-e ennek a napja. Több mint 5000 áldozata volt a terrorizmusnak Európában az utóbbi években. A terroristák háborút hirdettek a polgárokkal szemben. És olyan helyeken csapnak le, ahol normális emberek biztonságban érzik magukat. Ez gyalázatos és család és gyáva viselkedés. Ezért a terrorizmust nem lehet indokolni. Mi európaiak egységesek vagyunk és erősek vagyunk abban, hogy elutasítjuk a terrorizmust és minden terrorszervezetet. A terrorizmus nem gyengítheti meg hitünket azokban az értékekben, amelyre felépítettük az Egyesült Európát. Hölgyeim és uraim, kérem, maradjanak állva, és egy percben emlékezzünk meg a terrorizmus áldozatairól.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 írásos nyilatkozatokról kell beszámolnom önöknek. Mark Ferebella, Regina Bastos, Pascal Kampfer, Marie Kriszti Vergia és Renata Weber írásos nyilatkozata 84 per 2010-es, amely az egészségügyi pénztárak egyesületek és alapítványok európai státusszal való felruházásáról szól. A képviselők többsége